ígéretes jövője legyen. Hölgyeim és uraim, szeretném önöket értesíteni, hogy a múlt csütörtökön Iveta Grigulról szóló információk értelmében azonnali hatállyal elhagyta az EFDD frakciót. Az elnökök konferenciáját bejelentettem, hogy az EFDD nem felel így meg azoknak a feltételeknek, amelyek a frakció létrehozását feltételezik. Az EFDD így elvesztette frakció státuszát. Kérdezi a Igen, képviselő úr. Uh, Mr. President, although we've changed or oh, Elnök úr, bár megváltoztattuk, illetve ön megváltoztatta mi üléshelyünket, de jelenzni szeretném, hogy ma délután megszereztük az elegendő aláírást ahhoz, hogy biztosítsuk, hogy az FDD frakció fennmaradjon. Last week, last week we came under... Múlt héten megtámadtak bennünket, amikor az egyik képviselőnk visszalépett, és ezt meglehetősen furcsa körülmények között történt meg, állítólag az ön támogatásával. Ez pedig igenis felveti az ön elnök úr, az ön elnöki semlegességét, mint az Európai Parlament elnökének semlegességét. Ezért ezért, elnök úr, elköteleződését szeretném hallani, hogy ilyen ügy többet nem történik meg a jövőben, és hogy a jövőben, ahogyan az előírások mondják, független marad. A frakciók az eljárási szabályzat 32-es pontja alapján történik, tehát ebben a pontban találja meg, hogy hogyan lehet egy frakciót képezni, tehát hét ország képviselői szükségesek, és hogyha nincs meg hét ország képviselője, a frakció nem létezik. A parlament elnöke ezt csak megállapítja. Az elnökök konferenciáján ezt bejelentettem. Önök elvesztették frakció státuszukat. Amennyiben új frakció keletkezik a parlamentben, arra is az eljárási szabályzat vonatkozik. Tehát hét ország képviselői alakíthatják ki a frakciót, és saját aláírásukkal kell elismerniük, hogy csatlakoznak a frakcióhoz. Hogyha ez így van, akkor közölhetik velem, én pedig megteszem a szükséges intézkedéseket, és pedig az ügyrendi szabályzat alapján, az eljárási szabályzat alapján. Az elnökök konferenciája állapítja meg az ülésrendet. Köszönöm szépen! A szeptember 18-i jegyzőkönyvek rendelkezésükre állnak, van-e ehhez megjegyzés? Fentartás nincs. Akkor elfogadjuk a jegyzőkönyveket. Hölgyeim és uraim, Isabella Lövin 2014. október 13-án fejlesztési miniszter